Right, ladies and gentlemen, I think we better start with our meeting, if you could be seated. Uraim, kérem, hogy akkor foglaljanak helyet. Elkezdenénk egy-két percen belül az ülésünket. So, ladies and gentlemen, dear guests, welcome to... Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, üdvözlök mindenkit a mai ülésünkön a külügyi szakbizottság tagjait, épp úgy, mint a e, DEVE és az Emberi Szakbizottság, a bizottság e, tagjait is, az egyes napirendi e, pontra térünk rá. Jóvá kell hagynunk, erre fogadunk a napirendet, nem tudom, hogy van-e ellenvetés, nincs. Akkor javaslom, hogy ezt fogadjuk el változtatások nélkül. A második napirendi pont a szokásos elnöki bejelentések részemről nincs bejelenteni való azon kívül, hogy ez a közös, közösségi ülés, a mai napon közös bizottsági ülés e, az interneten közvetítésre kerül, és televíziós stáb is e, forgat. 20 EU-s nyelven lesz ma tolmácsolás. A hármas napi pont, hölgyeim és uraim, meg tisztelet, számára számomra Dibivel együtt a Fejlesztési Szakbizottság elnökével és Maria Rénával, az Emberi Jogi Albizottság elnökével közösen elnökülhetek. Évente találkozunk a Szaharov jelöltekkel, ez alkalommal egy Szaharov díj jelölt képviselőivel. Üdvözlő szeretném Betikofer urat, aki a Eh, kínai delegáció eh, vezetője, és eh, üdvözlöm Ülöm Tóti professzor leányát, aki velünk van, édesapját képviselve. Meleg szívvel üdvözlöm. Miss Ilem, you are this week in the European Parliament in Strasbourg to... Nos, ön ezen a héten veszi át az Európai Parlamenttől édesapja nevében a Szarov díjat. Tudjuk, hogy mennyire nehéz feladat ön számára ezt megtenni, hiszen édesapja továbbra is tartó börtöntüntetését tölti. Üdvözöljük őt, és fejet hajtunk a kitartása küzdelme előtt. A Szaharov díj kézzelfogható jelzés annak, hogy az Európai Unió milyen mértékben elkötelezett azon magánemberek, személyek és szervezetek támogatása mellett, amelyek az igazságért, a jogokért küzdenek. Az emberi jogok egyetemes értékeit, illetően látjuk, hogy tüntetések hullámoznak át a világon, a gondolkodás, gondolatszabadságtól kezdve a beszélhetünk beíratról, Kártumról, Santiago de Chile-ről, beszélhetünk Hongkongról, emberek tömegek tüntetnek ezen alapvető értékekért, és nem úgy hunyhatunk ezen békés mozgalmak küzdelme előtt felett szemet. Ez ön bátor édesapja, professzor Ilan Toti is ezért küzd, közgazdász professzor a kínai ujgur kisebbség jogaiért küzdött az elmúlt két évtizedben, igyekezett az ujgurok és egyéb kínai csoportok közötti kapcsolatokat támogatni, közvetíteni. Az asszimilációs politikák, a gazdasági, a politikai körülmények között létrehozott egy újgur nyelvű weboldalt, amely a han kínaiak és az ugörök közötti kapcsolatot, kapcsolattartás kommunikációt segítette volna, azonban az állam ezt a weboldalt betiltották, megvádolták forradó tevékenységgel, kirakat peren elítélték folytiglani börtönbüntetésre. Illán professzor, az ön édesapja az Európai Parlament Szaharov díját elnyert hősként ezt a kínai kisebbséget is képviseli, és most megadnám a Fejlesztési Szakbizottság elnökének a szót. Uh, dear uh, colleagues, uh, Köszönöm szépen, kedves kollégák! 2017 óta Kína hatalmas internációs táborokat hozott létre a kínai hatóságok ezt először tagadták, majd szakképző, átképző központoknak nevezte ezeket a létesítményeket. Ez elfogadható, elfogadhatatlan. Ezek az embertelen helyek egy-két millió ujgurt és egyéb muszlim kisebbséghez tartozó embert tartanak fogva, politikai agymosáson kerülnek át, igyekszenek őket szisztematikusan megfosztani az azonosságtudatuktól, identitásuktól, hiszen Kína szélsőséges politikai magatartással vádolja ezeket a csoportokat. Őszintén szólva Kínának ez a narratívája meglehetősen sekélyes Kína tagadja, hogy a kisebbségekkel szemben ilyen módon lépne föl. 2016, 2018, 2019-ben állásfoglalásra kerültek ezzel kapcsolatban az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága is és az ENSZ harmadik bizottsága is elítélte Kínát. Ugyanakkor voltak olyan muszlim országok, amelyek közös nyilatkozatokat fogadtak el Kína támogatására a 2019-es állásfoglalásában az Európai Parlament felszólított arra, hogy Kína helyezze szabadlábra azokat az új, újgur vezetőket, akiket Kínában vallásos nézeteik miatt üldöztek büntetőjogi vádakkal, a parlament kifejezte csalódását a fölött, hogy az Európai Unió Kína emberjogi tárgyalásainak 37. fordulója nem hozott eredményt. Ezért felszította a tanácsot, hogy célzott szankciókat léptesen életbe az újgur autonóm területen tapasztalható kínai állami visszaélések miatt. Ilan Toti a harmadik kínai személyiség, aki ezt a díjat elkapta, Beijing Zheng egy, ugyancsak megkapta aki ezt a díjat. Egy éve később kiengedték a börtönből, és Kínába emigrálhatott 2008-ban Rúgyá eh, kapta meg ezt a díjat, eh, három évvel később őt is eh, szabadlábra helyezték. Egy nemrég kiben forgatott dokumentumfilmben Ülem Toti professzorról szólva azt mondta, hogy semmi más nem akar a professzor, mint egyenlőséget, békés együttélést, méltóságot a népe számára. Hogyha a kormány Ülemot szeparatistának tekinti, akkor látjuk, hogy ez egy hamis narratíva, hiszen az összes újgó terrorizmussal vádolja, és felszólítjuk Kínát ennek megfelelően az ön is édesapjának szabad levehezésére. Köszönöm, francia fogok szólni. Zsuár Élem asszony, ahogyan kollégám Tomá Tobé említette, azt mondhatom, hogy számíthat ránk az Európai Parlamentre, hogy tökélten küzdünk az ön édesapja szabadon bocsájtásáért minden alkalommal, ami lehetőségünkre áll. Ezen értékes díjat odaítélve személyiségekre, szervezetekre irányítjuk a figyelmet, akik vagy amelyek megtestesítik Andrei Szaharov ellenállását és szabadságvágyát nyitottak vagyunk a párbeszédre, és tudjuk azt, hogy ez a díj egy ügyet a média figyelmének középpontjába állít, és a díjazottakat nagyon nagy figyelemnek teszik ki, a hatóságokat viszont irritálja. Ez az ezévi díj is hasonló. Ugyanakkor mindenféleképpen kritikával kell illetnünk az érintett országokat. A parlament továbbra is aktív minden díjazott értekében, akik börtönben vannak, és akik nemes harcukat folytatják. Ezen díj odaítélése, akkor emlékezünk számos díjazatra, 2019-ben jó híreket kaptunk, két díjazott szabadon bocsátását illetően Szalik Oszmen ügyvéd, aki 2007-es díjazottunk volt, többször is a szudáni zsarnoki rendszer áldozatául esve be börtönzésre került. Végre most szabadon bocsájtották az ország a politikai fordulatának köszönhetően. És szabad emberként jött el hozzánk, a DROI szakbizottsághoz októberben. És épp egy hónapja nagy elégedettséggel kap, fogadtuk itt Strasbourgban, ebben a teremben Oleg Szentszov, ukrán filmrendezőt, a tavalyi év díjazottját. Végre itt volt körünkben, szabad emberként, öt év orosz börtön után, és Beszéltünk vele az a helyzetéről. Sajnálatos módon a múlt héten értesültünk arról, hogy Raif Badavi, a 2015-ös díjazott éjség sztrájkba kezdett, hogy protestáljon az ellen, hogy magánzárkába helyezték át ügyvédével együtt felhívjuk a riádi hatóságok figyelmét, hogy hagyjanak fel ezzel a bánásmóddal, és azon a helyezék szabad lábra őt is, és ügyvédét is. Aztán emlékezzünk Nasran Sotudehre, iráni ügyvédnőre, a 2012-es társdíjazottra, akit 38 év börtönben büntetésre ítéltek. Ezen ítélet szigorúsága érthetetlen, és ezt erőteljesen elítéljük. Ami Rezan Szatunet illeti, aki 2011 es társdíjazottunk más arab tavaszt aktivistákkal együtt. Egy fiatal ügyvédről és emberi jogi aktivistáról van szó Szíriában. Nos, róla hét éve nincs hírünk. Nekünk is támogatnunk te- kell tehát ezen kivételes személyiségek harcát a humanista értékek érdekében, amelyek az európai demokráciák alapját képezik legyen biztos abban, hogy továbbra is ön mellett állunk az Emberi Jogi Albizottság nevében, és itt nem csak emberi jogokról szólunk, hanem itt van körünkben a Külügyi Szakbizottság, a Fejlesztési Szakbizottság, de az összes Európai Parlamenti Szakbizottság mindenképpen szerepet kell, hogy vállaljon az emberi jogok érdekében, minden fellépést illetően, amelyet a világban folytatunk. Legyen tehát biztosabban, asszonyom, hogy a Szaharovdi összeköt minket, és küzdünk az ön édesapja szabadon bocsájtásaért, ami remélhetőleg a közeljövőben bekövetkezik. Köszönjük, hogy itt van ma a körünkben. Thank you, Maria Arena. Thank you, Thomas Tobé. Köszönöm szépen, Maria Arena. Köszönöm, Thomas. Most akkor megadom Jeffer Ilmannak a szót, a idei Szaharovdi nyertese lánya. következik. Üdvözlöm Önöket, Javala Ihlamnak hívnak. Nem készültem beszéddel, csak spontán, mint édesapám gyermeke szeretnék itt megszólalni, mint az újgúr közösség tagja. Köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy nekiítélte édesapámnak a Szaharov díjat. Sajnos nem tudtunk eljönni, hogy átvegyük a díjat időben, de hát még nagyobb baj, hogy ő, nem ő maga vehette át azt. Viszont most itt vagyok, és úgy érzem, hogy hogyha elfogadjuk a kínai hivatalos kommunikációt, akkor a világban egyáltalán nincs emberi jogsértés. Nagyon szeretnénk, hogy édesapám és minden más emberi jogi harcos minél előbb kiszabaduljon. Az a börtön, ahol édesapám van, arról ő nagyon visszafogottan számol be, ő egy nagyon nemes, nagyon visszafogott ember, és megbocsátott mindenkinek. Mielőtt letartóztatták volna, Skype-on beszéltünk. Lányom, mondta, úgy érzem, hogy hamarosan engem lefognak. Ne félj! és ne gyűlölj, ne gyűlöld Kínát, a kínaiakat, a kínai kormányt. Nem akarok gyűlöletet szíteni. Ennyit mondott az édesapám. A kínai kormány viszont megpróbálja elhitetni a világgal, hogy édesapám szeparatista, és hogy erőszakra buzdít, hogy ő extremista, szélsőséges, terrorista. Számomra egyértelmű, hogy erről szó sincs. Ő pont az erőszak ellen harcol, de békés eszközökkel. Nagyon sok alkalommal ö, elmondtam már, hogy egy fegyvert azért használt, a szó, az írás fegyverét. Szavakkal, írásokkal próbálta a problémára felhívni a figyelmet. És egyszerűen csak annyit tett, hogy szóvá tett egy megoldatlan problémát. Na most ebből aztán még több probléma lett, és a kínai kormány csak azért, mert ő szóvá tett egy problémát, lecsapott rá, és édesapám azonban végig, mindvégig visszafogott és békés maradt. Most életfogytiglanra ítélték. Amikor egyszer beszéltem vele, akkor is elmondta nekem, hogy tudom, hogy engem le fognak fogni. Talán tíz évre, lehet, hogy húsz évre. De nem hiszem, hogy ennél többet kapok. E, ennyire gonosz nem lehet a kínai kormány. És még most is így gondolkodik. Hisz abban, hogy a kínai kormány jobb ennél. Nos, száz százalékig meggyőződésem, hogyha létezik egy időgép, és ö, ö, visszamehetnénk oda, amikor először letartóztatták, és, és öt év múlva aztán kiengedték, ő akkor is ugyanazt csinálta, és most is ugyanazt csinálná, ha kiengednék bármikor. Ő ennek az ügynek a meg elkötelezett híve, és ugyanúgy járna kínozták is, éheztették. Ez nem lepett meg minket, mert tudtuk előre, hogy ez következik. Én igyekszem megfogadni a szavait, és nem félni, és igyekszem az ő üzenetét közvetíteni a világban. Én magam is persze már álltam többször olyan helyzetben, voltam olyan helyzetben, hogy azt mondtam, hogy feladom, ö, abba hagyom. Nagyon sok helyen megfordultam. Öt évvel ezelőtt is jártam már itt is, és tudtuk, hogy ez a díj még jobban fel fogja hergelni a kínai kormányt, de úgy érzem, hogy nem tehetek ölbetett ülhetek ölbetett kézzel. Azt szeretném, hogy büszke legyen rám, és a világ büszke legyen rá, hogy mi kimerünk állni az igazunk mellett. Kérem önöket, hogy tegyenek valamit, segítsék édesapám kiszabadulását, de ne csak az övét, hanem azon több százezer, több mint millió újgur kiszabadulását, aki különböző körülmények között, de gyakorlatilag börtönben vannak, átnevelő táborokban. Mindannyian hiszünk abban, hogy ez így nem fenntartható, hogy lesz egy, egy eljön a győzelem napja és a szabadság napja. harcoljuk együtt. Nem csak az édesapámról van szó, nem egyébként egy vallásról, nem egy etnikai közösségről van szó, hanem egy általános emberi alapjogról van, mert ha vala, az én apámmal ez megtörténhetett, akkor önökkel is, bárkivel megtörténhet. Tehát ez egy alapelv, és ezért kell kiállnunk. Köszönöm szépen! Thank you, miss. Köszönöm szépen, Ilham asszony. Nem csak személyes, hanem nagyon is megindító szavakat szólt. Megadom a szót az Európai Parlament képviselőinek, a kínai delegációnk vezetőjének, Bütikofer úrnak adom meg a szót. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Ilham asszonynak ezeket a megindító szavakat. Köszönöm, hogy megjelent körünkben, hogy átvegye édesapja e, nevében a Szarra díjat. Az Európai Parlament azért jut össze, hogy fejet haj, hajlítson, fejet hajtson az ön édesapja küzdelme előtt, amelyet a megbékélését, a szólásszabadságért, a gondolatszabadságért folytatott, folytat. Úgy gondolom, hogy különösen fontos tanulságtétel ez e, az a kapcsolatban, hogy milyen küzdelmet folytat ő, milyen, mi ez a küzdelem, amelyet e, képvisel, e, nevezetesen még amikor egy kínai elnyomó pártállam hatalmával néz szembe, akkor is továbbra is a megbékélést hangsúlyozza. Eh, alázatra int a személyes példája, ugyanakkor az idei Szaharov díj odaítélése Ilhan professzornak nyilvánvalóan mások számára is fényt jelent, rávetíti a e, fényt, a derít a Kínában élő ujgur kisebbségek e, sorsára, hiszen értük küzdött fáradhatatlanul az ön édesapja bepörtözés előtt. E, ezt a kisebbséget nagyon sok különböző módon nyomják el Kínában, és azt gondolom, hogy nem fogalmazok túlságosan keményen, hogyha azt mondom, hogy a legrosszabb rendőr állam alatt szenvednek, amely ma létezik a Földbolygón. Szeretnénk együttérzésünknek is hangot adni azon emberek felé, akiket üldöznek, akiket azért üldöznek, mert egy adott nemzetiséghez tartoznak, vagy mert egy bizonyos vallás gyakorlói. Az Európai Parlament mindig is nagyon határozottan kiemelte, hogy az Európai Unió számára és számunkra, mint eh, Európai Parlamenti képviselők számára az emberi jogok eh, védelme a külügyi politikánk eh, legbelső lényegéhez tartozik, politikai DNS-ünk részét alkotja. Ezért folyamatosan és rendszeresen fölvállalunk olyan ügyeket, mint az én édesapjának az ügye, mint más ujgur személyiségek ügye, más e, muszlim vallású, az ujgur e, autonóm területen élő személyek küzdelme, és nem más a célunk, mint hogy azon túlmenően, hogy szemléletformálását, szemléletformálást végez, folytassunk, és feljük a figyelmet ezekre a küzdelmekre, ezt a küzdelmet valamilyen módon támogassuk is. A parlament, az Európai Parlament javaslatot tett egy olyan globális emberi jogi szankciós mechanizmus kialakítására, amely jelen pillanatban még nem létezik, de úgy gondolom, hogy nagyon pozitív fejlemény az, hogy az új Eh, az új, az Európai Unió új külügyi eh, eh, főképviselője Borrell úr a legutóbbi általános ügyek tanácsa után úgy nyilatkozott, hogy a tanács tagjai is afelé mozdulnak el lassan, hogy valóban szükség lehet, hogy elfogadható lehet egy ilyen globális, az emberi jogok megsértéséért járó szankció rendszer kidolgozása. Úgy gondolom, hogy ezt, ebből, ezt kell törvényekbe foglalni, és talán remélhetjük, hogy erre a következő évben sor is kerül, és ebben az esetben még határozottabban és még inkább következményekkel tudjuk majd támogatni azoknak a küzdemét, akik az emberi jogokért küzdenek, bárhol kerül is sor az emberi jogok megsértésére. Köszönöm még egyszer azt a munkát, amelyet végez azért a hitet, amelyet kinyilvánított, és bízunk abban, hogy ön és családja újra egészségben és szabadságban látja majd az ön édesapját. Köszönöm Reinhard Bütikofer úrnak a felszólalását, és megadom a szót a frakciók képviselőinek három percben. Mihály Gáler a néppárt részéről kap szót. For your moving state. Köszönöm szépen ezt a megindító felszólalást. Köszönöm, hogy beszámolt arról, hogy milyen küzdelmet folytatott az édesapja az elmúlt években. Úgy gondolom, hogyha van valaki, aki a Szaharov díj, akire rászabták a Szaharov díjat, az éppen az ön édesapja sajnálatos módon hiszen annak ellenére is megszólal, és az igazság mellett foglalálást, eh, hogy eh, személyesen bebörtönözték, és nem csak ki nem belül, hanem világszinten eh, felszólalt ezen értékek mellett, és ahogy a többi jelöltek is, és a többi korábbi díjazatok is, ő is mindenképpen megérdemelte ezt a díjat. Itt a parlamentben természetesen sokat beszélünk arról, hogy hogyan tudunk ténylegesen segíteni. Nem csak a díjak ítélésével, hanem hogy tudunk beszélni, párbeszédet folytatni az újkor kisebbség sorsával kapcsolatban. Egyértelműen megfogalmaztuk azt a követelésünket, hogy ha valóban önkéntes oktató-nevelő táborokról van szó, akkor engedjék be az átláthatóságot. Tegyék lehetővé, hogy az ENSZ emberi szervezetei, a szakértők meglátogathassák ezeket az létesítményeket. Legyen átláthatóság, és lássuk, hogy valóban önkéntesen élnek -e ott, vagy ezeket a milliókat, nem is tudjuk pontosan hány embert egyetemen az akaratok ellenére tartanak ott bezárva, sajnos nekünk az utóbbi a gyanunk. Az átláthatóság, a nyitottság tisztás használta a helyzetet. Azt is világosan megfogalmaztuk, hogy ezekben a táborokban, internáló táborokban tényleg olyan gyártás folyik, amelynek a termékeit exportálják külföldre, akkor gondoskodnunk kell arról, hogy egyetlen olyan kínai cég sem E, legyen olyan helyzetben, hogy Európai Unión belül eladhasson olyan terméket, amelyet kényszermunkával állítottak elő. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban is nagyon keménynek kell lennünk. E, megkérdezném önt, hogy milyen ismeretei vannak erről, e, tud-e erről részletesen ilyen gyakorlatról, hiszen azt is tudjuk, hogy ugye az ön édesapja úgymond valós börtönben van, és nem az egyik ilyen átnevelő táborban, ha jól tudom. Ezzel együtt várnám a, a, a tudását, szívesen fogadnám, ha elmondaná nekünk, hogy mit tud erről, és esetleg további információt tud adni arról, például, hogy milyen jogsegélyheben részesülhetnek az átnevelő táborokban élők. Van-e lehetőség e, a Kínán belüli információ cserére például tudnak egymással e, kommunikálni? Uh, would you like to answer immediately, Ms. Ilham? Yes. Um, thank you. Köszönöm szépen a kérdést. Egyetértek önnel abban, hogy átláthatóvá kéne tenni a külvilág számára a rendszert, hogy mit is jelent ez az átnevelő tábor. Eleve a kifejezés is egy hazugság. Ez nem egy oktatási központ, ahol az ember hazamehet, amikor akar, hanem enyhén szólva bentlakásos. És akik megjárták ezeket a táborokat, a 20 és 70 évesek egyaránt, a civil világban teljesen normális szakmákat űznek, focisták, orvosok, kutatók, énekesek, értelmiségiek, és gyakorlatilag az agyukat akarják átmosni, illetve meg akarják őket félemlíteni ezekben a táborokban. Jó lenne, hogyha a világ kikényszeríteni, hogy a kínai szormány, kormány szint vajon, hogy mit tesz az újgúrokkal, és mi zajlik ezekben a táborokban. az ujgur közösségnek semmilyen hozzáférése nincs semmilyen szabad sajtótermékhez, tehát saját sorsukat sem láthatják kívülről. Ami a szankciókat illeti, és esetleg a szankciók bevezetését Kínával szemben. Kína hatalmas ország, és nyilván gazdasági hatalom, és más országoknak is hasznos lehet a Kínával való kereskedelem. De jó lenne, hogyha világszerte megfogalmazódna, hogy hogy azon től, amelyek ilyen koncentrációs táborokban állítatnak elő termékeket, ne vásároljanak. Tehát nem Kínál egészével kapcsolatban. Tudomásom szerint édesapám jelenleg is magánzárkában van, és úgynevezett normális börtönben, de 2017-ben kommunikáltunk vele utoljára. A kínai alkotmány szerint a, a családtagoknak havonta meg kell adni a látogatás lehetőségét, és nekünk eleve csak három havonta engedélyezték ezt, és amióta pedig kipattant a munkatáborok, átemelő táborok ügye, azóta egyáltalán nem engedtek minket hozzá, nem is tudjuk, hogy hol van fogvatartva, hogy átszállították-e más táborba, más börtönbe, sajnos még ezt sem tudjuk. Tehát nagyon jó lenne, hogyha az önök országainak a vezetői kikényszerítenék legalább azt, hogy a családtagjai tudhassák, hogy hol van, és hogy találkozhassanak vele, hogy, hogy egyáltalán tudhassák, hogy éle még. Ez minimum lenne minden a világ valamennyi országában. Az SZSD frakció nevében Santos asszony portugálul fog felszólalni. Those who need translation, of course. Quero antes de mais uh, eh, cumprimentar. Mindenek előtt uh eh, Szeretnék örömömnek hangot adni, asszonyom, hogy mennyire bátran, eltökélten támogatta az édesapja ügyét, mennyire eltökélten küzdött a szabadon bocsájtásáért, illetve az újgur nép szabadságáért. Jó az, hogy önnek van bátorsága kimondani az igazságot. Mindez nagyon gyorsan zajlott az ön édesapjának bebörtözése, és sokkolt minket az, hogy ön ugye nagyon fiatal kora óta harcol az édesapja szabadon bocsájtásáért. Egyetlen fegyverrel, a szó fegyverével küzdön. Ez egy nagyon veszélyes fegyver a mai világban és ezért szeretnék önnek gratulálni és fejet hajtani az ön édesapja előtt, aki mindig a párbeszéd embere volt, a nyitott mentalitás embere, aki harcolt az igazság, az egyenlőség, a szabadság érdekében, és ki tudja, hogy most milyen körülmények között van jelenleg az ön édesapja, de mi bizonyosak vagyunk abban, meg vagyunk győződve arról, hogy ön, illetve édesapja eltökélten harcolnak továbbra is a népük szabadságáért. Amit Xinjiangban láthatunk, az teljes mértékben elfogadhatatlan. Itt átnevelési táborokról beszélünk. Ezekre nincs szükség. Ezek kulturális népírtást jelentenek, ezt szenvedi el jelenleg az ujgur nép messze a média figyelmétől ugyanez a sorsa a tibeti népnek is. Ez egy elnyomási modell része Kína részéről. Tudatában kell, hogy legyünk annak a ténynek, hogy ugyanazok a személyek, akik ezen tibeti terv alapját képezték, ugyanazon személyek valósítják meg a Xinjiang erőszakos elnyomását hallhattunk szankciókról azokkal szemben, akik az emberi jogok megsértésében közreműködnek. Ezen intézkedések még viták tárgyát képezik, de reméljük, hogy hamarosan végrehajtja őket az Európai Unió. Kérdésem önhöz a következő. Itt valójában kevés kérdés merülhet fel a helyzet súlyosságát tekintve, és annak szimb- azt a szimbolikus jelenlétet illetően, amit az ön mai jelenléte képvisel. Nos, ön szerint ezek a szankciók segíthetnek? Segíthetnek abban, hogy az emberi jogsértési helyzetekre Kínában megoldást találhassunk? Would you like to? Köszönöm szépen. Kíván közvetlenül reflektálni? Köszönöm a kérdést. Én magam nem vagyok politikus. Nem tudom, hogy egy országot hogy kell működtetni, de egyben egy dologban hiszek. Kína erős ország. Kína nem fog megijedni egy vagy két országtól, tíz országtól, de ha a világ sok országa összefog és egységesen lép fel Kínával szemben, ebben az ügyben, akkor Kína kénytelen lesz odafigyelni. Mert azért a kínai kormányban sok ember dolgozik, aki képes a belátásra, csak hát erre rá kell persze kényszeríteni. Ha az egész világ egységesen azt mondja, hogy ezt meg kell változtatni, akkor figyelni fog a kínai kormány. De ahhoz, hogy idáig eljussunk, ahhoz sokkal több országnak kell összefognia nem csak az USA-nak, Európa országainak, hanem sok egyéb országnak is. És nem csak a kormányoknak, hanem a polgároknak. Amíg ez nem történik meg, addig Kína nem érzi szorongattatva magát. A Renew frakcióból megint kollégának és egy másik kollégának adom meg másfél-másfél percben a szót. Mi részt vettünk 2017 óta az ön apjáért indított kampányokban. És 2017-ben volt először szó arról, hogy hogy átnevelő táborok működnek ismét Kínában. Én magam is írtam erről egy jelentést, és megpróbáltunk bejutni az országba újságírókkal, hogy ezt feltárjuk. Ez szerintem a világban az egyik legsúlyosabb emberi jogsértés. És ezért továbbra is eltökélten harcolok az ön az újgó közösségért, és a kínai nagykövetség engem meghívott egy egyeztetésre, és rá akartak venni, hogy ne jelöljem az ön édesapját a Szakarov díjra, mert hogy ő egy szeparatista, terrorista, stb., és ilyen embereknek nem jár díj. Tehát engem is megpróbáltak megszorongatni. De egy dolog feltűnt, hogy amikor, amikor azt mondtam, hogy jó lenne, hogyha újra látogathatóvá tennék a családja számára, akkor erre nem mondtak azonnal nemet, meg hogy az ügyvédje meglátogathassa. most egyelőre nem tudjuk, hogy két év, az utóbbi két évben egyáltalán bárkit láthatott a külvilágból, attól tartunk, hogy nem, de ezt nem utasították el egyből a kínai nagykövetségen. Hogy erre hogyan lehetne őket rászorítani, ezen kell elgondolkodni. Ha ide eljutnánk, már ez is egy fontos első lépés lenne, és utána következhet a kiszabadítás. Kicsik kolléga kap szót. A frakcióm nevében már szólt egy kolléga. Mi támogatjuk a kínai ujgur közösség autonómiáját és kisebbségi jogainak restaurálását. Az, hogy ön 2017 óta nem láthatta az édesapját, és hogy azt sem tudják, hogy milyen állapotban van, hol van, ez súlyos jogsértés önmagában, és ezért érdemes harcolni, hogy ez ne így legyen. A látogathatóság megteremtése lesz az elsődleges célunk, de nyilván folytatjuk a harcot a fő ügyért is, hogy ki engedjék végül ön hogy látja? Ön szerint a kínai kormány most a Szakharovdi átadása után meggyőzhető lesz arról, hogy tárgyalasztalhoz üljön. Ez kellő felütés a tárgyalásokhoz? Hát nagyon bonyolult, nehéz kérdést tett föl. Sajnos én ezt nem tudom megmondani. Nem dolgozom a kínai kormánynak, és nem tudom, hogy hogy működik belülről de úgy érzem, hogy a lehető legjobb eszköz ez a pozitív nyomásgyakorlásra, ez a díjátadás, amit lehet, önök ezzel megtettek, de hogy ezzel mit lehet elérni, azt sajnos nem tudom. A helyzet a következő. Minden mindennel összefügg. Úgy értem, hogy ha a családom meg is látogathatná az édesapámat, az az igazság, hogy nem nagyon mernek otthonról elmenni, mert félnek, hogy őket magukat fogják koncentrációs táborba zárni. Ez megtörtént ismerőseinkkel. És van, akit kiengedtek, van, akit nem. A, az unokaöcsémet tíz évre küldték ilyen táborba, csak azért, mert nála megtalálták az édesapám fényképét. És tehát meg vagyunk félemlítve. És az, hogy őt lecsukták, ez a rokonságában nagyon komoly félelmet gerjesztett, és a szélesebb újgur közösségben is. Persze nagyszerű lenne, hogyha mi megkapnánk ezt a lehetőséget, de őszintén szólva attól félünk, hogy minket magunkat is lefognak, hogy, hogyha oda megyünk vagy legalábbis elküldenek minket egy ilyen átnevelő táborba. Tehát amint megérkezünk Urubcsiba, vagy, vagy el se jutunk oda, ahol az édesapám van, amit nem tudjuk, hogy hol van, minket fognak valahova bezárni. Szóval nem könnyű az ügy. Persze nagyszerű lenne, ha ezt megengednék. A testvérem 13 éves kisfiú. Pekingben él, de nem mer a, a lakásuk környékéről elmenni a városon belül. 13 évesen retteg. Egy olyan életkorban, amikor mindenkinek nyitottnak kéne lennie a világra. A barátai mindenhova eljárnak, nyári táborba, külföldre vakációzni, és ő egy lakásban ücsörög, mert fél kimenni. És, és pláne félne visszatérni uh, Ujgur földre. Tehát uh, a saját családtagjaimmal sem tudok kommunikálni, félnek velem beszélni. Félnek attól, hogy lehallgatják őket, és ha megtudják, hogy velem beszéltek, akkor, akkor őket is atrocitások érik, és a helyzet is romlik. Ha a kínai kormány megígéri nyilvánosan a családtagjaimnak, hogy őket nem fenyegetheti az, hogy őket lecsukják, akkor teljes a kép, akkor merhetünk egyáltalán elmenni, meglátogatni őt, ha erre egyáltalán sor kerülhet. Mi volt a kérdés? Közben elfelejtettem, ne haragudjon. A Szaharov díj jelentősége, esélyei témában kérdeztem, hogy ez ráveheti-e a kínai kormányt bármire. Ahogy említettem már az elején, úgy érzem, hogy ez egy nagyon pozitív lépés volt, és remélem, hogy pozitív hatást vált ki apám és a szélesebb körű ügyünk érdekében. De mondom, nem vagyok a kormány tagja, nem tudom megítélni, de az biztos, hogy a világ figyelmét ez felhívta a problémára, és ez egy kicsit átrendezi az erőviszonyokat. Mert ha sok országban látják, hogy az Európai Parlament fellépett nyilvánosan az édesapámért és az újgorok helyzetéért, akkor ezt nem lehet nem megtörténté tenni, és ez sokakat esetleg arra biztathat, hogy hasonlóan lépjenek föl. Remélem, hogy ilyen hatást vált ki a díj. Hogy a kínai kormány maga hogy reagál, azt én nem tudom helyettük eldönteni, de szerintem kénytelen lesz elgondolkodni a kérdésen, az biztos. Köszönöm. Thank you. I understand, Renat Butikova, that you've already... Uh, Butikofer úr fog felszólalni a zöld frakció nevében, és hát ő szólalt föl az zöldek nevében, és nem tudom, hogy az ID frakció részéről szeretne valaki beszélni, nem? Akkor eh, eh, az ECR frakció képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, Hának úr. Azt mondjam, köszönöm, hogy eh, megosztotta velünk a nézeteit. Köszönjük, hogy megjelent előttünk, körünkben köszönj, és szeretnénk tisztelettel főthajtani az ön édesapjának a kedves, békés küzdelme előtt, és azt látjuk, hogy ön személyében is kiváló képviselője, pártfogója az ő ügyének, az önök népe ügyének, de szeretném kibővíteni ezt az egész minden olyan Kínában élő ember ügyéről van itt szó, akik a kommunista rendszer alatt szenvednek. Én lengyel vagyok, ez azt jelenti, hogy személyesen megtapasztaltam a kommunizmust, a saját bőrömön, családom részéről a népem ugyanezt a rendszert megszenvedte, és meggyőződésem, hogy a Szaharov díj egy kicsit tud változtatni az ön édesapjának az életén, és meggyőződésem, hogy közös erőfeszítésünk is képes olyan nyomást gyakorolni, amely csodák, csodákat tud művelni. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezeket a példákat megmutassuk a világnak, és világosan lássa mindenki az, hogy az ön édesapja egy különleges, kegyetlen gépezet áldozata. Ez a kegyetlen gépezet pedig az emberekkel szemben működik, az ujgur autonómia ellen működik, így kifejezetten sérti az emberi jogokat. Egy egész kisebbség, egy egész közösség emberi jogait. Ez az elnyomás azonban sokkal szélesebb körül. Az ön édesapja eh, az ön édesapját, mint újgurt, eh, mint tudóst, írástudót, mint az újgó társadalom elitjének kiemelkedő alakját eh, támadja és mint olyan szemét, aki rendelkezik elég bátorsággal ahhoz, hogy a rendszert, a rendszernek ellenálljon. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megjelent előttünk és megszólalt. Sí, eh, I'm going... Köszönöm, spanyolul fogok beszélni. Jó estét kívánok! Nagyon örülünk annak, hogy itt van velünk és nagyon örülünk annak, hogy édesapja tudott, itt eh, kapta meg a eh, száradíjat. Nagyon eh, szimbolikus ez, hiszen egy rettenetes apparátus áldozatairól van szó. Előttem szóló kollégám említette ezt a totalitárius gépezetet, amely egy kisebbség ellen lép fel, <clears throat> és annak vezető ellenállóival szemben az ő a édesapja a legkiemeltebb figurája ennek életfolytig tartó börtön büntetéssel sújtották, de nagyon sokan akár már 10-12 évvel ezelőtt is eltűntek, és nem is tudjuk, hogy hol vannak. Ez elviselhetetlen, eltűrhetetlen. Európában nagyon gyakran azt gondoljuk, hogy Kínával szemben semmit nem lehet tenni, de úgy gondolom, hogy más területeken megmutattuk már, hogy ha szembeállunk egy ilyen problémával, és valóban fölveszik a fegyvert, akkor lehet lépni, hiszen például a, a igazándiból a, például a, a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos visszaélésekkel például szatnék, ahhoz sikerült előrelépéseket elérni, hogyha határozottan szembe, fellépünk ezzel szemben, és hogyha ezt meg lehetett tenni, E, a szellemi törvényjogok megsértésével kapcsolatban, akkor Kínát rá tudjuk venni a változtatásra az emberi jogok e, terén is. E, az újgur kisebbségek, kisebbség és az önérdeseknek a sorsával kapcsolatban is engedményekre kényszeríthetjük, azonban mobilizálnunk kell magunkat, össze kell fognunk, nem szabad, hogy szabad kezet kapjon Kína a kereskedelmi szempontból, jogi szempontból, környezetvédelmi szempontból, minden más szempontból. Nem törődhetünk bele abba, hogy ó kínai nagy, Kína nagy és mindent megtehet. Úgy gondolom, hogy össze kell fognunk, és hogy ha az édesapja megkapta ezt a díjat, mint ahogy megkapta, akkor ez, ez egy fontos jelzés a megfelelő irányban Kína felé. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Tiga? Anna Fatigának adom meg a szót. de nem akar megszólalni, akkor a GUA, a GUE frakció nevében Orbán Kresszpó képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Szeretnék én is azzal kezdeni, hogy gratulálnék önnek és édesapjának az ő kisebbség jogaiért folytatott küzdelmükhez sem Kínában, sem más országokban sem, eh, sem mondhatjuk el, hogy minden rendben lenne az emberi jogok szempontjából. Látjuk, hogy mi folyik a saját területünkön az Európai Unión belül is. Nagyon fontos arra is emlékeznünk néha, hogy van egyfajta képmutatás eh, ezen eh, díjak kapcsán, hiszen díjakat adunk, száradíjakat, 2015-ben egy szaudarábiai eh, bloggert eh, eh, tüntettünk ki, miközben továbbra is kereskedelmi kapcsolatokat tartottunk fel Szaudarábiával. Másik példát is mondok, az emberi jogok védelme kapcsán egy marokkói kitüntetés kinyitottunk, miközben megszavaztunk egy kereskedelmi megállapodást is Marokkóval itt az Európai Parlamentben. Milyen furcsaságok vannak. Egyrészt az emberi jogok hőseit kitüntetjük, másrészt azokkal a rezsimekkel kötünk megállapodásokat, akik őket elnyomják a, a brazil jelöltekre is hivatkoznék, e, e, akik az idén nem kaptak e, szakadíjat, de jelölték őket. Nagyon nagy a probléma a Brazíliában az emberi jogok szisztematikus megsértése miatt, miközben az Európai Unió megállapodás, kereskedelmi megállapodást tárgyal a Brazíliával, egy olyan rezsimmel, amely megsért az emberi jogokat, sőt, alá sem írja a párizsi megállapodást a környezetvédelmi kérdésekben a COP elveket figyelmen kívül hagyja. Igazándiból még egyszer gratulálni szeretnék csak önnek, és úgy gondolom, hogy nem elég díjakat osztanunk, hanem sokkal keményebben fel kell lépnünk partnereinkkel szemben. Köszönöm. Thank you. Finally... Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a függetlenek részéről szeretne valaki megszólalni. hogy mondtam, hogy nem. Nem tudom, hogy ő szeretne még egyszer esetleg élni a lehetőséggel, hogy megszólaljon. Akkor második körben szólalnak meg a parlamenti képviselők. Mohamed asszonynak adnám meg a szót. Bocsánat, Mohamed úrnak adnám meg a szót, elnézést. Miss Semmi gond. Üdvözlöm Önt az Európai Parlamentben. Nyilván nehéz időket él. Örülnék, ha nem lenne itt, örülnék, ha otthon lenne az édesapjával, örülnénk, ha az édesapja nem kapta volna meg ezt a díjat, és örülnék, hogyha nem lenne értelme az emberi jogokért küzdő embereknek díjakat adni, mert, mert mindenkinek az emberi jogai biztosítatak lennének. Nos, úgy gondolom, hogy ez mind csak álom. A díj ebben a formájában nagyon is szimbolikus jelentőségű, ebben a fizetkében benne lesz az ön édesapja neve, és a, a világ Nelson Mandana, Kofi Annan és mások is szerepelnek ebben a könyvecskében nem tudom, hogy tudja, hogy van egy nagyon fontos futbolista, aki az Arsenalban játszik német focistaként, ő is megszólalt az emberi jogok mellett. Tehát az ön kampánya, hogy édesapát, édesapját helyezzék szabadlábra, egyre népszerűbb ügy, és támogatom mindezeket a kollégáimat is, akik nálam sokkal régebb óta aktívak ezen a területen. De ha három dolgot kérhetne az Európai Parlamenttől, Mi, mi lenne a három kívánsága az Európai Parlament felé, amit esetleg a parlament, mint közösség, vagy mint a, a, annak tagjai megtehetnénk? Az elnök közül megkérdezte, megkérte, hogy Orbán Kreszpó képviselő. Kapcsolják a mikrofonját. Tehát mi lenne a három kívánsága? Um, Nos, nem gondolkoztam három kívánságról. Voltak követeléseim, amelyeken gondolkoztam. A testvéremet én neveltem tejporral, én pelenkáztam, nagyon szoros kapcsolatunk van, és a kínai elnyomás miatt nagyon nehéz helyzetben van, a szív problémákkal is küzd, 13 éves, két és fél év múlva gimnáziumba kell mennie a kínai politika miatt, amivel gondjai lesznek. E, nem, e, vissza kell valószínűleg küldeni majd az újkor e, autonóm területre. Jó lehet családtagjaink közül senki nem gondolja azt, hogy ez biztonságos lenne. Ezért szeretném azt kérni az Európai Parlamenttől, hogy öcsémet, aki 13 éves most, valamilyen módon segítsenek neki, engedje meg neki Kína, hogy Pekingben járhasson bármelyik eh, iskolába, anélkül, hogy félnie kellene. Másrészt eh, szeretném, hogy az Európai Parlament segítene nekem abban, hogy megtudjam, hogy hol van az édesapám. Jó lenne, hogyha egy videón láthatnám, hogy jó van, él, eh, ahol, ahol, ahol egy, szó, egy, egy, egy szól, egy mondata üzene nekem, ahol elmondaná, hogy az aznapi dátumot, és ne egy öt évvel ezelőtti videó legyen. Tehát jó lenne, hogyha kapnék bizonyítékot arról, hogy él és jó van. Végül szeretném, hogy az Európai Parlament szankciókat szorgalmazna a kínai kormányjal szemben a koncentrációs táborok fenntartása miatt, és ez lenne a legfontosabb követelésem az összes olyan újgur érdekében, akik, akiket képviselek, és ők is azt kérnék, azt szeretnék, ha én ezt kérném. Köszönöm. Colleagues, I have one more request to speak. Kollégáim, Jembo asszonynak még megadom a szót, nem tudom, hogy más eh, szeretné még beszélni. Akkor Jembo asszonynak megadom a szót. Bonsoir, Madame Ilam. Köszönöm. Üdvözlöm, Ilam asszony. Köszönjük, hogy itt van körünkben az Európai Parlamentnél. Üdvözlöm az ön bátorságát, mint az újgurökét is, akik harcolnak a mindennapjaikban. Amikor Kínára vagy az emberi jogokra gondolunk, akkor az újgur kisebbségre, de Tibetre, Hongkongra, Tajvanra is. Ezek eltérő jellegű problémák természetesen, Ugyanakkor, ami összeköti ezen témákat, az a főszereplő a kínai kormány és az emberi jogsértések ügye. Van-e párhuzamosság ezen küzdelmekben, és jó lenne, ha nincs ilyen, hogyha lenne ön szerint? Could the translator please repeat the last question? Or perhaps Madame Yenbu, could you first repeat your last question and then the translator can. Alors, je demandais... Azt kérdeztem tehát, hogy van egyfajta párhuzamosság a tajvani, hongkongi, tibeti és ujgur népküzdelmében, és ha nincs ilyen párhuzamosság, ön szerint az jó lenne, hogyha lenne ilyen. Um, I don't personally, uh, I haven't personally been in touch with any um, people who are from Hong Kong. Hong Kongiakat nem ismerek, néhány Taiwani ismerősöm van. Szerintem hasonló a helyzet. Hongkongnak az a szerencséje, hogy ott legalábbis évtizedeken át szabadak voltak a sajtótermékek, és ahogy oda bejött Kína, ezt nem tudták mindmáig sem megszüntetni teljesen. És ott is nehéz a ellenzék a helyzete, de annak ott több hagyománya és ereje van. Nálunk Ujgurföldön, ha tíz embernél több összegyűlik egy helyen, azonnal lecsap a rendőrség, tehát nálunk eszünkbe sem juthat demonstrálni. De a célunk közös, nem Kínát, a kínai kormányt akarjuk megdönteni Tehát ez nem a célunk, hanem egyszerűen a saját identitásunkat szeretnénk megőrizni, és ugyanazokat a jogokat élvezni, mint bármely kínai. Tehát, és fellépni az embertelenséggel szemben. Ez közös, ez nem, ez a része nem politikum. Megpróbáltam ezt az előbb is elmondani, hogy mi emberiességi célokért, emberi jogokért küzdünk, küzdünk és nem a kínai kormány akarjuk megdönteni. És ezt Kínának is be kell látnia, látnia kell, bár minden erővel megpróbálja titkolni az igazságot a saját polgárai és a külvilág elől is. Utolsó felszólalunk, Herzberger asszony. Köszönöm, asszonyom. Szeretném önnek megköszönni a szívem mélyéből. Nagyon megérintett, amit ön mondott, és bizonyosan az édesapja büszke lehet önre, aki szembeszegül a veszéllyel, hiszen ez egy valódi veszély. Leírta, hogy mi minden történhet, hogyha ne talán ön kapcsolatba lépne az édesapjával. Ez szinte érthetetlen jelenleg, amikor bárki beszélt telefonon bárkivel, és az ön családja egész egyszerűen fél attól, hogy kapcsolatba lépjenek egymással. Ez egyfajta erkölcs kínzás is önnök számára. Ezen dioda ítélésével támogatjuk a szabadságért küzdő valamennyi szemét, mindenkit, aki békében akar élni, azokat is, akik a saját hitük szerint, a saját meggyőződésük szellemében akarnak élni. Az Európai Parlament fejet hajt az ön édesapja előtt, aki a párbeszéd embere, az egyetlen bűne, úgymond, a szavak használata. És ez a bűncselekmény, a szavak nem olyan fegyvert jelentenek, amely sértene, majd fájna. Ez a kínai kormányt arra kényszeríti, hogy gondolja át újra a cselekedeteit Ön három kívánságot fogalmazott meg az imént. Én csupán csak képviselő vagyok, de úgy vélem, hogy egyesíthetjük erőinket, és legalább egy kívánalmunknak hangot adhatunk az ön öcsivel kapcsolatosan, aki ö, fiatal gyermekként folytathatja majd a tanulmányait, itt a gyermeknapról beszélve, valószínűleg Kínában is megünneplik ezt a napot. Jó lenne, hogyha legalább azt el tudnánk él, érni, hogy az ön öccse 13 évesen úgy élhessen, mint az összes hasonlókorú gyermek, hogy focizhasson, butaságokat, csintevéseket követhessen el, és azt hiszem, hogy ennek érdekében valamennyien dolgoznunk kell, hogy ez megvalósuljon. Talán ez lenne a legszebb ajándék, amit az édesapjának adhatunk. Köszönöm. Madam you, I just want to say, um, Thank you so. Köszönöm szépen. Nagyra értékelem az önök támogatását. Kollégák, nem látok több felszólalási igényt, akkor kívánne az utolsó szó jogán meg szólalni. Köszönöm mindenkinek, hogy eljött, és hogy meghívtak engem is, hogy meghallgattak. Köszönöm, hogy támogatják az ügyünket, édesapám helyzetét. Nagyon, nagyon köszönöm. Köszönöm kollégák, és köszönöm önnek, hogy eljött hozzánk. Megindító személyes szavait nem csak édesapja bátorsága előtt hajtunk fejet, hanem az ön bátorsága előtt is. Maria és Tamásnak pedig köszönöm, hogy társelnökeim voltak, a kollégáknak pedig mondom, hogy holnap délben találkozunk az átadás ünnepségen a plenáris teremben. Ezzel az ülést lezárom.